Hello everyone, if you take your seats, then we can uh, start our meeting today. Üdvözlök mindenkit, kedves kollégák! Mielőtt megkezdjük az ülést, e, engedjék meg, hogy e, a tolmácsoknak adja meg a szót, és hallgassuk meg e, őket. Szeretnének ugyanis közölni velünk valamit. Tiltakozásunk 17. napjához érkeztünk, a parlament vezetősége továbbra sem kereste velünk a kapcsolatot a konfliktus feloldására. Emiatt a tolmácsolás túllépés nélkül csak pontosan 12 óra 30-ig biztosítjuk. Köszönjük a figyelmüket! Now. Köszönöm szépen! Akkor nézzük a mai napi rendet. Az első érdemi napi rendi pont a 2018-as ENSZ klímaváltozási konferencia, a COP24. Ez Katowice-ben, Lengyelországban lesz december 3-ától 15-ig. Bemutatnám a témát, és aztán meg fogom adni a szót a kollégáknak. A Párizsi Egyezmény aláírása és ratifikációja óta, eh, amely elég gyorsan megtörtént, példátlanul gyorsan, a legnagyobb kihívás az a nemzeti eh, kötelezettségvállalások eh, végrehajtása és fenntartani a lendületet. Az elmúlt hónapokban megmutattuk, hogy mennyire elkötelezettek vagyunk a klímacsomaggal, és nem régiben a klíma-energia csomagon dolgoztunk. E, annak ellenére, hogy e, nagy előrelépésekre került sor, még ezek az ambiciózus célkitűzések sem garantálják azt, hogy a, a hőmérséklet növekedés megálljon. Ezért nagyon e, nagy érdeklődéssel fordulunk a 2020-as ütemterv felé, amit az Európai Bizottság dolgozott ki, és azt várjuk, hogy a talanoai párbeszéd utánkövetéseként 2020-ra aktualizáljuk ezt a csomagot. Azt várjuk, hogy az ágazatok hozzájáruljanak ehhez a közös feladathoz, főleg a tegeri ágazatra is gondolunk, de nagyon sok mindent kell tennünk külső szinten, és továbbra is csökkente, hozzá kell járulni a klímafinanszírozáshoz, és a nemzetközi diplomáciát erősíteni kell, és emellett a nem állami szereplők, regionális helyi szintű szereplők fellépésére is oda kell figyelni. Egy közös állásfoglalás tervezetet dolgoztunk ki ezeknek a pontoknak a figyelembevételével. És a katovicei tárgyalásokra, konferenciára ezzel az állásfoglalás tervezettel jelenünk meg. Megadom a szót a kollégáknak, Péter Lize az első. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen mindenkinek, aki segítette az állásfoglalás előkészítésében, és azt remélem, hogy úgy, mint ahogy a korábbi években is nagy támogatást kapunk a plenárison, és világosan szignalizáljuk a tárgyaló felek felé az elkötelezettségünket. Van itt egy nagy probléma, még pedig az, amiről az elnök asszony is beszélt, Párizs nagy előrelépést jelent, de azok a ígéretek, amelyeket, vagy azok a hozzájárulások, amelyeket a partnerek tettek, nem elegendőek a két fokos cél eléréséhez. És ezért én személy szerint kicsit szkeptikus vagyok, amikor is az egy-másfél fokról beszélünk, hogy ezzel a problémát csak megerősítjük, súlyosbítjuk, és a frusztráció elterjedéséhez vezetünk, ö, ö, vezet ez, és és ezzel a lendületet elveszítjük. Örülök, hogyha egyáltalán a kétfokos célt elérjük. A Bonni konferencián folyamatosan, azt, folyamatosan ez a kérdés merült fel, azt kérdeztem a partnereinktől, hogy mit, mit gondolnak arról, hogy a párizsi ígéreteken túlmenjünk. Nagyon aggasztó volt a dolog, nem is tudták, miről beszélek, mindenki a párizsi ígéretekhez ragaszkodik, és az, hogy az Európai Parlament Párizsi ígéreteken túllépjen, ez ilyen típusú vita sehol máshol nem merült fel, vagy megfontolás. Kérdezem az Európai Bizottságot, hogy van-e információjuk arra vonatkozóan, hogy a világ más részein gondolkodnak azon, hogy a párizsi ígéreteken, ígéreteket túl teljesítsék. Mi a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság eh, és az ETS eh, témában egy kis mozgásteret szereztünk magunknak, 40% fölé mehetünk, hogyha vannak partnerek, akik eh, együttműködnek velünk ebben, és ezzel talán a két eh, fokhoz közeledhetünk, de nem látom a partnereket, nem tudom, kivel tudnánk együttműködni ebben. Ezért kérdezem az Európai Bizottságtól ezt a kérdést. Ami az állásfoglalást illeti, itt a kettes pontban, tehát elég jó helyen eh, beszélünk a arktiszi eh, változásokról, az északi, tehát a sarköri eh, eh, témákról. Nem tudom, hogy mennyire jó ezzel kezdeni. Talán jobb lenne, ahogyha nem ez lenne az első pont, hanem azzal indulnánk, hogy arról beszélünk, hogy politikailag mm, keretbe helyezzük ezt a témát. Az utolsó dolog, ugye beszélünk a, köre, a közlekedés szerepéről. Nagyon örülök, hogy felvették a néppárt, és belátja, hogy a közlekedési ágazatban nem csökken a kibocsátás, és beszélünk a légi közlekedésről is. Itt megint csak egy nagyon fontos vita merült fel ezzel kapcsolatban és az Európai Bizottságot szeretném kérni, illetve a tanácsot, hogy tegyék világossá, hogy nem szabad kevésbé ambiciózus célkitűzéseket eh, elfogadni. És eh, mindenképpen eh, kiállunk az Európai Bizottság javaslata mellett, vagy ígérete mellett, amely szerint az ETS fennmarad az EU-ban, és azt kérem, hogy a bizottság és a tanács, nem tudom, hogy a tanács itt van -e egyáltalán, de minden esetre eljut, juttathatjuk hozzájuk ezt az üzenetet. A tanácsnak is fontos feladata van itt, és mi nem fogjuk elfogadni, hogy az EU ETS-t bármilyen formában is feláldozzák. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lize úr, Leinen úr. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Én is úgy látom, hogy a COP24 egy nagyon fontos teszt a társadalom számára. Párizsban mindenki aláírta a globális klímaegyezményt, és most a szabályok pontos kidolgozásáról van itt szó, ennek Katowice-ben mindenképpen sikerülnie kell. Én is úgy látom, hogy messze vagyunk a két fokos céltől. Péter Lizénnek azt mondanám, hogy a két fok az kötelező, az egy kötelezettség, a másfél fok pedig a célkitűzés, ez így szerepel az állásfoglalásban is, tehát a kötelezettségünk, hogy két fok alatt maradjunk, és a célunk az, hogy a másfél fokot érjük el. Ez nagyon nehéz lesz, ezt tudjuk. Én szerintem nem rossz, hogy meg megnevezzük itt az északi sarkvidéket az elején, hiszen ez a katasztrófának egy szimbóluma. Kétszer olyan gyorsan növekszik a, a hőmérséklet, mint a világ más részein, és hogyha az északi sarkvidék jégtakarója elolvad, akkor ennek hatalmas, súlyos kihatása van a világ többi részére. Te, tegnap a klímadiplomáciáról fogadtunk el egy jelentést, ami egy fontos eszköz kell, hogy legyen az EU-ban, és ennek köszönhetően tudunk e, egy koalíciót létrehozni. Az Egyesült Államok most nincs ebben benne, reméljük, hogy hamarosan visszatér a tárgyalóasztalhoz. Látjuk, hogy milyen e, e, milyen hasraütésszerűen dönt Trump. Tegnap a gyerekek még börtönben voltak, ma már a szüleikkel újra, úgyhogy látjuk, hogy itt egyik pillanatra a másikra változik a helyzet. EU, Kanada, Kína klímaváltozási találkozóról kérdezném az Európai Bizottságot, hogy ez ennek van-e esélye? a kormányok önmagában nem elegendőek, nagyon nagy szükség van a nem kormányzati szervezetekre, a gazdaságra, a civil társadalomra, a tudományra, a helyi és a regionális szintre. A klímaváltozás minden területen fontos szerepet játszik, kereskedelempolitika, fejlesztési politika, és holnap a külügyi szolgálatnak lesz itt Brüsszelben egy konferenciája a klímaváltozás és válságok és háborúk összefüggéseiről. Az Európai Uniónak itt aktív szerepet kell játszania a konfliktusok megelőzésében. Ahogy már jeleztük, hosszú távú stratégiát szeretnénk, hiszen a klímastratégia jövőorientált stratégia kell, hogy legyen a tudomány és a gazdaság számára is. A Petersbergi párbeszédben Berlinben arról is szó van, hogy a szociális átalakulással mit kezdünk, nem akarunk elveszett régiókat Európában, minden, vannak, vannak szénrégiók, autógyártó régiók, ahol súlyos problémák merülnek fel. Az Európai Unió strukturális alapjai, és nagyon sok más forrás szükséges ahhoz, hogy ezt az átalakulási folyamatot ökológiailag és szociális szinten is megfelelően kezeljük. Néhány módosító javaslatot is be fogunk nyújtani ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kerbrandi úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sok mindennel egyetértek, ami elhangzott Péter és jó részéről, de van itt egy dolog, amit mindenképpen hangsúlyozni szeretnék, ez pedig nem más, mint az, hogy gyakran a párizsi célkitűzésekről beszélünk, én ezt máshogy látom. Én azt gondolom, hogy ez a két fok, két fokos korlát, ez egy olyan ö, határérték, amit nem szabad átlépni minél messzebb maradunk a két foktól, annál jobb. Minél jobban alatta maradunk, annál jobb, annál kevésbé e, lesz káros hatása e, ennek a klímára. E, legjobb lenne másfél fokra csökkenteni. Ezt nem gondolom, hogy az emberek elveszítik a hitüket, hogyha másfél fokot túl sokat hangsúlyozzuk. Szerintem ez segít abban, hogy az emberek felismerjék, hogy mennyire sürgős ez a téma. Hiszen a másfél fok másfél fok eléréséhez már nem igazán van időnk. A másik dolog, amit még szeretnék említeni, mivel miután a tanácssal véglegesítettük az energiadöntéseket ezen a héten, és ez a Kanyete klímabiztos névjegyét is viseli, 45%-ra lehet ezt a százalékos arányt növelni, és Európa ezzel megmutatja, hogy az ITCC jelentés előtt már a saját hozzájárulásunkat, párizsi hozzájárulásunkat növelni vagyunk hajlandók. Ez egy nagyon fontos kijelentés és jelzés, de közben egy kicsit hát csalódott vagyok azon általános megközelítéssel kapcsolatban, amit a tagállamok képviselnek itt az ETS klíma fellépés rendelettel kapcsolatban, illetve az energia témában. Nagyon minimalista a tagállamok megközelítése. Nem arról van szó, hogy a klímaváltozást meg akarják szüntetni, vagy, vagy, vagy csökkenteni, vagy csillapítani, válvetve, együttműködve, hanem a megközelítés az, hogy mi az a minimum, amit mindenképpen meg kell tennünk, ami a kötelezettségünk, ezzel akarják megúszni és nem csak arról van szó, hogy ne, ezzel nem elég ambiciózusak a célkitűzések, hanem oda is vezet ez, hogy nincsen jogilag kötő érvényű keretrendszer. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok nem hajlandók kötelezettséget vállalni a jogilag kötő érvényű keret megközeli, elfogadásához és a nemzeti célok kidolgozásához sem, sem járulnak hozzá. Ezt fontosnak tartottam hangsúlyozni. Két megjegyzésem van még, elnök úr. Először is, elnök asszony, először is, ami a 2025-ös stratégiát illeti, ez nagyon fontos, a tagállamokat arra kérem, hogy, hogy ne gondolják azt, hogy ez nem fontos. A cél az, hogy a 2050-es nulla kibocsátás megvalósuljon, sőt, negatív kibocsátást akarunk elérni. És remélem, hogy a tagállamok hozzájárulnak ehhez. És végül remélem, hogy mi, az Európai Unió, erősebb elkötelezettséget vállalhatunk a nemzetközi finanszírozásban is. Még mindig nincs egy olyan automatikus rendszer, aminek köszönhetően a klíma alapot táplálhatnánk, ebbe befizethetnénk. Hogyan akarjuk meggyőzni a világ többi részét, hogy kövessék a példánkat, fejlődő országokat is, hogyha meg akarjuk őket erről győzni, akkor egy nagyobb, erősebb elkötelezettséget kell vállalnunk a pénzügyi hozzájárlást terén is. Köszönöm szépen, Eckhout úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a, az állásfoglalás elkészítőinek. Ez egy nagyon jó tervezet, nagyon jó kiinduló pont a, a plenárisra is, hiszen tudjuk, hogy ez a COP24 Katowicében kulcsfontosságú lesz. Ez a felővizsgálat, mielőtt Párizs valóban elindul, és a nemzetközi felek elkötelezték magukat arra, ahol, mellett, hogy, eh, hogy az ITCC jelentést eh, komolyan veszik, és eh, igyekeznek a másfél fokot elérni. Ez kulcsfontosságú. Nagyon fontos, hogy Európa jól felkészülten menjen erre, és ezt szolgálja az állásfoglalás. Nekem is lenne néhány kérdésem a bizottsághoz, hiszen Ez elengedhetetlen a az év második felének a tervezése szempontjából sok találkozóra kerül majd sor. Kérdezem, hogy a bizottság mit gondol, hogyan fogja Európa a saját elkötelezettségét növelni? Kanyete biztos azt mondta, hogy 45%-ra emelhetjük a megújuló energiaforrások részét, ez, ez, offic, ezt hivatalosan bevezetik-e, vagy csak a hallgatóságnak mondta, hogy kedvezzen nekik. Tudjuk, hogy vannak bankokban találkozók, aztán az egy másfél fokos cél is említésre került. Mi ugye azt mondtuk, hogy a cél az, hogy jóval két fok alatt maradjunk, lehet lehetőség szerint akár másfél fok alatt. Nem arról van szó, hogy ezt nem szabad emlegetni, hát ez a cél, ez a célkétűzés. Jóval két fok alatt maradni, és esetleg a másfél fok alá kerülni. Tudjuk, hogy az ICCT jelentés októberben kijön majd, és ez azt fogja mutatni majd, hogy a klímaváltozás, eh, most az, hogy másfél százalék vagy két másfél fok vagy két fok a klíma a hőmérséklet emelkedése, az hatalmas különbség. Hogyha másfél fokról két fokra emelkedik ez a célkitűzés, akkor bizonyos régiókra gyakorolt negatív hatás megsokszorozódik. Milyen, milyen reakciót kapunk erre a bizottságtól? Tudom, hogy egy 2050-es ütemtervet készít a bizottság novemberre. Azt várom, hogy ebben az másfél fokos célkitűzés is felmerül, és ez azt jelenti, hogy ambiciózusabb célkitűzéseket fogalmaz meg Európa. Hollandia is például ambiciózusabb célokat akar, és ezen a héten Merkel és Macron is találkoznak, és sokat beszélnek az eurozónáról és a menekültekről, de azt is elmondták, hogy a COP24-en való európai elkötelezettséget is erősíteni kell. Hogyan tudunk ezekben a dolgokban eredményt elérni? Ezt várom a bizottságtól. Kérem, próbálják tisztázni számunkra, hogy az elmúlt fél évben mit várhatunk, aminek ugye a vége a Katowicei konferencia. Aztán a légi közlekedés. Most a COSEA végrehajtásán dolgozunk, és tudom, hogy egy nagyon fontos téma merül itt fel. Kérdés, hogy Európa fent tudja -e tartani az ETS-t. A bizottság mit tesz annak érdekében, hogy az EU és a tagállamok hogyha Kosszia nem jó irányba megy, hogyha ez lesz a globális iránymutatás, hogyha minden nemzetközi járatra vonatkozik ez, és akkor mit, akkor mit csinálunk? Az Európai Uniónak ezt nem szabadna elfogadni, és én azt várom, hogy világosan fogalmazzon ezzel kapcsolatban a bizottság, és kérdezem, hogy hogyan lehet ezt elérni hogy a COSEA döntés az ICAO-ban e megfelelő módon szülesse meg. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és kérem a bizottságot, hogy reagáljon. have another other um, co-sponsors, other co-sponsors on my list, but they are not. Vannak még mások, akik jelentkeztek, de nincsenek itt. Úgyhogy most megnyitom a lehetőséget. Konyecsna asszony. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentéstevő helyett szólalok fel, aki nem tud itt lenni, és ezért a feljegyzéseit fogom felolvasni. A COP24-el kapcsolatos állásfoglalás indítvány elismeri a COP22-23 eredményeit, és vélhetően a COP24 alkalmával mutatják majd be az eddigi párbeszéd eredményeit. A párbeszédben részt vesznek a civil társadalom szereplői, nem kormányzati szervezetek, kutatóintézetek és így tovább. A gond az, hogy az energetikai cégek hatalma továbbra is jelentős tényező a tárgyalások során. Ez az oka annak, hogy nem lesz előrelépés az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A COP24 alkalmával mindenképpen ragaszkodni kell a nők ö, éghajlatváltozás elleni küzdelemben játszott szerepének fontosságához, a legutóbbi COP alkalmával elfogadtunk egy tervet. A probléma az, hogy az őslakos nők szerepét és női aktivisták szerepét nem ismerték el benne külön. Ezen nők szerepe a helyi erőforrások megvédésében rendkívül fontos. A COP23-as záró dokumentum nem ismerte ezt elkellően, Különböző szervezet ezért Latin Amerikában, Afrikában, a közel-keleten és Ázsiában tiltakozásokat szervezett. A legutóbbi kop alkalmával a környezetvédelmi aktivisták minimális mértékben képviseltethették magukat. Ez azt mutatja, hogy ez egy rendszer szintű probléma. Meg kell változtatni a gazdasági rendszereinket és az életmódunkat, mégpedig átfogóan. Az COP23 alkalmával végre sikerült egy európai megállapodást is tető alá hozni 2020-ra vonatkozólag, minek után, ami, miután elfogadták a dohai módosításokat a kiotói jegyzőkönyv folytatására vonatkozóan, és egy 20%-os emisszió csökkentési célt, és 1990-hez képest. De ez volt a minimum, egy jóval ambíciózusabb, nagyra törőbb célra lett volna szükség, de az Európai Unió most is elhalasztotta ezt a nagyra törő célt, ennek megfogalmazását. Kérdés az, hogy Katowicében ugyanígy halogatjuk-e majd a fontos célkitűzések megfogalmazását. Jóval többre lenne szükség az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Szükség van arra, hogy mindenki a maga részéről is megtegyen mindent az éghajlatváltozási célok elérése érdekében. A városok jelentős tényezőt jelentenek az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Az olyan városok, mint Madrid és Barcelona elő, élen járnak, hatékony intézkedéseket foganatosítanak a klímaváltozással szemben. Ragadjuk meg a lehetőséget a COP24 alkalmával, hagyjuk a városokat is részt venni és vezető szerepet játszani, megfelelő finanszírozásra, autonómiára és támogatásra van szükségük. Az sem elfogadható, hogy harcolunk az éghajlatváltozás ellen, miközben olyan szabadkereskedelmi megállapodásokat kötünk, amelyek a diverzifikált helyi gazdaság ellenében és az élelmiszerbiztonság ellenében hatnak az Európai Uniónak meg kellene változtatni az álláspontját ezzel kapcsolatosan. És végezetül szeretnék köszönetet mondani azért, amiért tegnap tettünk egy pozitív lépést az AFET-tel, közösen elfogadtunk egy közös állásfoglalást, és köszönöm mindenkinek, aki a dokumentum létrehozásában részt vett, mert nagyon fontosnak tartjuk azt, a jövőbeni munkánk szempontjából is köszönöm. Andrew Coopert szeretném most megkérni, hogy a Régiók Bizottsága részéről szóljon hozzá a COP24-es témánkhoz, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt Envi szakbizottsági tagok! Először is szeretnék köszönetet mondani, amiért lehetőséget adtak nekem, hogy bemutassam a Régió Bizottságának a véleményét. Üdvözöljük az MV állásfoglalás tervezetét a COP24-el kapcsolatosan, valamint a jelentést is, amelyet a régiók és városok Párizsi megállapodás végrehajtásában betöltött szerepéről fogadtak el. A helyi és regionális hatóságok valóban fontos szerepet játszanak az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A helyi és regionális önkormányzatok a, a kibocsátás csökkentési öm, intézkedések 70%-áért felelősek. Amikor a nemzeti kormányok nem tudnak megfelelően fellépni, a városok és a régiók azok, akik a cselekvés élére állnak. Láthatjuk, hogy a Párizsi megállapodás elfogadása óta a régiók és a városok egyre nagyobb szerepet kapnak, például tavaly Bonnban is ugyanezt láthattuk az ottani párbeszéd kapcsán. Most már itt az ideje annak, hogy ez a többszintű kormányzás elismerést kapjon, és hogy a helyi és regionális hatóságok szerepét is formalizáljuk az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A nem régiben meghatározott EU-s célok és az irányítási szabályozás előrelépést jelentenek, de még mindig nem érték el a szükséges szintet ahhoz, hogy elérjük a párizsi célokat. Hogyha a helyi és a nemzeti és a tagállami önkormányzatok között nincs megfelelő együttműködés, akkor még a mostani célokat sem tudjuk majd elérni. Egyelőre nem sikerül a két Celsius fokos célt sem elérni, nemhogy a másfél fokos célt. A kibocsátási szakadék megszüntetése érdekében helyi és regionális hozzájárulásra is szükség van a tagállami hozzájárulásokon túl. Az éghajlatváltozás csökkentésére vonatkozó intézkedések nagy része helyi szinten történik, ezeket nem mérik, nem ismerik el, nem értékelik megfelelően, miközben ezek a helyi fellépések lehetnek a legfontosabbak mind közül, hiszen rajtuk múlhat, hogy sikerrel járunk vagy elbukunk. Ezért kérjék azt, hogy az átláthatósági keretben legyen egy külön fejezet azokról az intézkedésekről, amelyeket a kormányzati vagy tagállami szint alatti szinten hoznak meg. A Telenor dialógus nagyon fontos a helyi és regionális önkormányzatok szempontjából, mert lehetővé teszi, hogy hallassuk a hangunkat. Emellett nagyon fontos, hogy az ENSZ éghajlatváltozási egyezménye szempontjából és más egyéb dokumentumok szempontjából is elismerne élnek minket. A dialógus azonban nem monológus, igazi kétirányú kommunikációra van szükség. Fontos, hogy halljanak minket, de fontos az, hogy válaszoljanak is nekünk, reagáljanak arra, amit mondunk. Úgy gondolom, a COP24-en túl is folytatni kell azon igyekezetünket, hogy a helyes regionális önkormányzatok szerepét elismerjük. Az együttműködés elengedhetetlen. Kulcsfontosságú, hogy az Európai Unió és a tagállamok közvetlenül felvegyék a kapcsolatot a demokratikusan megválasztott helyi és regionális önkormányzatokkal, valamint a civil társadalmi szereplőkkel is. És elengedhetetlen az is, hogy egységesen lépjünk fel a COP24-en. A polgárokhoz legközelebb lévő szint a mi szintünk, ennek megfelelően kívánunk önökkel együttműködve hozzájárulni ahhoz, hogy a világ egy világot jobbá tegyük. Emellett Egyesült Királyság beliként nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy a Brexit bekövetkezik, jön, de ennek ellenére továbbra is együtt kell működnünk az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Biztosítanunk kell, hogy az Egyesült Királyság ne maradjon le a fellépésben, hiszen hogyha az Egyesült Királyság ebben magára marad, akkor nem lehet összehasonlítani majd az előrelépést. Lehet, hogy az Egyesült Királyság kilép az EU-ból, de a bolygóból nem, vagy nem léphetünk ki, a bolygót nem hagyhatjuk el. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen. Még ketten kértek szót, de arra kérném önöket, hogy röviden szóljanak hozzá, mert haladnunk kellene tovább a napirendben, és a vendégeink kint várnak a terem előtt. Visnyevszka asszony következik először. Köszönöm, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök, hogy eh, ez évben Katowicében kerül sor a klímacsúcsra, meg meghívhatom őket Sziléziába is, talán megvizsgálhatják ott a helyszínen is a fenntartható fejlődést, amely cél számunkra. Mindannyian nagy sikereket könyvelhetünk el ennek kapcsán, de ugye a Párizsi megállapodásban nem írtuk be a dekarbonizációt, az erdők szerepére utaltunk, hiszen ezek megkötik a széndiokszid kibocsátást. A lengyel kormány delegáció nagyon aktív volt ezen a területen, például a Környezetvédelmi Minisztérium részéről. Most pedig nézzük a jelentéstervezetet. Önök azt akarják, hogy az Európai Bizottság egy nulla emissziós iparra vonatkozó stratégiát mutasson be. Számomra kétséges az, hogy ez sikerülhet-e. Senki nem másolja a mi megoldásainkat, ezt meg kell állapítanunk. És még egyszer mondom, a párizsi megállapodás azért vált lehetségesé, mert a dekarbonizációt kivettük belőle. És globális szinten ez a nulla emissziós gazdaság, hogyha csak az EU hajtja végre, akkor ez nem ö, fog sokat hozni. 10%-át bocsátjuk ki a világ kibocsátásainak. Egyoldalú emisszió kibocsátás csökkentés nem bír jelentőséggel. És azt is elmondhatom, hogy a célt hatalmas gazdasági társadalmi költségek nélkül nem tudjuk elérni. Ez Európára, Lengyelországra és Sziléziára is igaz. A Párizsi megállapodás szellemében tehát módosító indítványokat fogok benyújtani. Kiegyensúlyozottságot óhajtunk az emissziók és ezek megkötése, illetve tárolása között. Ez a kiegyensúlyozottság egy józan érnek tűnik számomra, és egy utolsó szó még elnök asszony, ugye Katowicében zajlik majd a következő klímacsúcs. A parlament egyetértett abban, hogy az energia unióval kapcsolatos tárgyalásokat előre vigye. Ezt a megoldást talán itt is követhetjük. Nagyon várom önöket tehát Katowicében. Uh, Elnézést kérek a többi kollégától, aki még szót kért volna, de már itt vannak a vendégeink a terem előtt, úgyhogy most a bizottságnak adok még egyszer röviden szót. Medúz úr, Elnézést kérek, hogy nem tudok szót adni, de még később feltehetik a kérdéseiket a vendégeink jelenlétében. Most a bizottságnak adok szót. Köszönöm szépen. Még egyszer szeretném elmondani, mennyire örülünk a parlament Katowicéval kapcsolatos állásfoglalási indítványnak és a mai eszmecserének. Teljesen világos az IPCC jelentéséből, hogy másfél, száz, másfél fok alatt kell tartani a felmelegedést, így minden szinten fellépésre van szükség a kibocsátások csökkentésére. Az ETS átdolgozás is zajlik, de, illetve már megtörtént, de az energetika területén és más területeken is folyamatosan dolgozunk azon, hogy megfelelő jogalkotást bonyolítsunk le. Örülök annak is, hogy a bíróság ma délelőtt elutasított egy keresetet a piaci stabilitási tartalékkal kapcsolatosan a Market Stability Reserve-vel kapcsolatosan. De nem csak az európai fellépésre van szüksége, Arias Kanyete egyébként ma délelőtt tárgyal a kínai kollégáival és kanadai kollégáival, mindkét országban saját széndiokszid kibocsátási árazási rendszert dolgoznak ki. Nyilvánvaló, hogy még több fellépésre van szükség, jóval többre. Kányete biztos Kanadával és Kínával dolgozik, és a csendes óceáni országokkal együtt, hogy egy ambiciózusabb célokat megfogalmazó csoport kidolgozásán vegyenek részt. Emellett Magarini asszony az indiai külügyminiszterrel is tárgyal ezekről az ügyekről, az én főigazgatóm is nemrégiben Kínában járt, ott egyfajta csere alakult ki az éghajlatváltozás elleni küzdelemről. Európának meg kell osztani a tapasztalatait. Ezen dolgozunk a kopra való tekintettel, emellett a párizsi megállapodás részeit, rendelkezéseit finomítjuk, átláthatóság, együttműködés, és így tovább, és a finanszírozáson is dolgozunk pe- pe- persze, mert nagyon fontos, hogy a Párizsi megállapodásnak megfelelően ö, kigazítsuk a finanszírozást is. Szó esett a század közepére eső stratégiáról, rengeteg mindent hallhattunk arról, hogy mit kell tenni, milyen fellépésre van szükség, akár helyi és regionális szinten és az egyének szintjén. Hogyha erre a fellépésre nem kerül sor, akkor a másfél fokos cél öm, semmiképpen sem lesz elérhető. A kollektív ambíciónk elengedhetetlen, közös fellépésre van szükség, és ez az oka annak, hogy az Európai Bizottság a kollektív fellépés ambícióit szeretné növelni. Minden ágazatnak hozzá kell járulnia a munkához, és tekintettel arra, amit Líze úr és Eichhardt úr mondtak az ICAO-ról, megértettük az üzenetet, és elvisszük magunkkal a bizottságba. Biztos vagyok benne, hogy a tagállamok is megértették az üzenetet. Minden ágazatnak hozzá kell járulni a kibocsátás csökkentéshez. A parlament már régóta világosan hangoztatja ezt. Kérdezték arról is, hogy mi történik. Mi történik? Bármikor régebben, amikor nemzetközi szabályok születtek, és az EU-s jogszabályok eltértek ezen nemzetközi szabályoktól, volt egyfajta eljárás arra vonatkozólag, hogy megváltoztassuk EU-s jogszabályainkat. A külső szereplők, az EU-n kívüli szereplők nem tudnak nálunk jogszabályt változtatni, a parlament és a tanács együttműködésére van ebben szükség. Egy utolsó pont, Eichhout úr kérdezett a tagállami vállalásokról, és Gelbrandi úr beszélt az európai biztos tegnapi nyilatkozatáról, miszerint 45%-os csökkentésre lenne szükség a jelenlegi jogszabályok alapján. Ez egy folyamatnak a része, nem arról volt szó, hogy most jelezzük az ENSZ-nek, hogy 45%-ot akarunk elérni, egyszerűen csak arról beszélt, hogy a jelenlegi jogszabályok alapján mit érhetünk el. Természetesen az Európai Parlament mindig is részt vesz majd a döntéshozatali folyamatokban és annak eldöntésében, hogy végeredményben hogyan alakul a fellépésünk. Köszönöm. Köszönjük szépen, ezzel a COP24-es vitánk végéhez érkeztünk, de persze nem örökre zártuk le ezt a vitát. Üdvözlöm a vendégünket, Erik Zollheimot, aki az ENSZ környezetvédelmi programjának ügyvezető igazgatója. Két éve tölti be ezt a posztot, röviddel a Párizsi megállapodás megkötése után vette át ezt a tisztséget. Az önszervezete nagyon fontos az éghajlatváltozás elleni küzdelem szempontjából és Zolheim úr, azért a mi szakbizottságunk mindig igyekezett szoros kapcsolatot fenntartani az ENSZ környezetvédelmi programjával. Többször is találkoztunk az ön elődjeivel, az éves éghajlatvédelmi csúcs találkozók alkalmával, és reméljük, hogy többször üdvözölhetjük majd itt a körünkben, illetve New Yorkban is találkozhatunk önnel, az ottani magas szintű egyeztetéseken, és később a COP24 alkalmával Katowicében. Nagyon fontos megismernünk például az ENSZ környezetvédelmi programjának a perspektíváját, és hogy nyomon követhessük a fejleményeket. Hát talán a párbeszéd, amelynek a kereteiről a COP23 alkalmával állapodtak meg, jelen pillanatban zajlak, zajlik, várjuk a konklúziókat az év végén, és természetesen érdeklődéssel várjuk az IPCC legfrissebb jelentését is, amelyre ősszel lehet majd számítani. Az éghajlat finanszírozás egy másik sarokköve a globális éghajlatvédelmi fellépésnek és a globális körforgásos gazdaságra való átállásnak. Nagy érdeklődéssel várjuk most az ön előadását ezen témákkal kapcsolatosan. Öné a szó. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben. Az Európai Parlament nélkül nem tudnánk megoldani az éghajlatváltozás jelentette problémákat, sőt más fontos problémákat sem. Biztosan tudják mindezt, de azért mégis elmondom, önök nagyon fontosak, nagyon fontos az önök munkája, és az ENSZ és az Európai Unió hasonló kihívásokkal néznek szembe ezen a téren, erre majd később visszatérek. Új narratívára is szükség lehet, új nyelvezetre. De egy dolog biztos, az Európai Unió nagyon fontos az éghajlatváltozás elleni küzdelem szempontjából. Önök nélkül nem fogunk elérni semmit. A jó hír az, hogy az Európai Uniónak vannak potenciális nagy szövetségesei, Kína és India. Azt hiszem, sikerült egy fordulópontot elérnünk. Most már több napenergiát termelünk, mint amennyi összesítve az atomenergia és a szén égetéséből származó energia, de még mindig túl lassan haladunk. Nem akarom azonban azzal rabolni az idejüket, hogy elmondjam az éghajlatváltozás miért olyan nagy kihívás, mindenki úgy is tudja, hogy ez miért van így. Úgyhogy szerintem térjünk át most inkább a fellépésre vonatkozó megjegyzéseimre sokat utazom a világban, és általában azt kérdezik a legtöbben tőlem, hogy mi a helyzet Donald Trumpal. Hát tulajdonképpen ez sokkal kevésbé fontos kérdés az éghajlatvédelem szempontjából, mint a legtöbben gondolják. Vélhetően az USA betartja majd a párizsi megállapodást nem a fehér ház jó voltából, hanem azért, mert a nagy gazdasági szereplők, a nagy vállalkozások, Apple, Google, Microsoft, Amazon erre kényszerítik Amerikánt. Ők mind ugyanis hisznek abban, hogy az éghajlatvédelmi fellépése szükség van. Lehet, hogy kicsit lassabban haladnak, de mindannyian tudják, hogy egy újfajta gazdaságra van szükség. És az USA-ban ötször több munkahely jött létre a napenergiában, mint a széle, szénenergiában, még mindig úgy beszélnek a politikai erők, mint hogy a legtöbb munkahely a szénszektorban létezne. Fontos, hogy az emberek számára világosá tegyük, hogyan is néz ki a valóság. Kentakiban van egy szén múzeum. Ez a múzeum nemrégiben felújította az energetikai ellátását, most már napenergiával működik nem ideológiai kérdésekből adódóan, hanem azért, mert ez a legolcsóbb módja annak, hogy a szén múzeumot Kentuckyban energiával lássák el. Lehetne-e erősebb szimbóluma annak, hogy a nap, napenergia előre törőben van. A napenergia most már a világon mindenütt versenyképessé vált az árakat tekintve. Korábban mindig a környezetre gyakorolt környezet szempontjából előnyös használatáról beszéltünk, de most már elértük azt, hogy olcsóbb a napenergia. Emellett vannak olyan amerikai államok, mint Kalifornia, ahol a civil társadalom és a magánszféra is arra kényszerítik az Amerikai Egyesült Államokat, hogy igenis megfeleljen a párizsi vállalásoknak, még akkor is, hogyha nem ez a Fehérház hivatalos politikája. Azonban meg kell említeni Kínát is. Kínában most nagyon sok minden történik, lehet, hogy Európában nem látjuk ezt ennyire tisztán, de Kína olyan sebességgel indult el az éghajlat védelem irányába, ami példátlan a világon. Peking teljesen elkötelezett, ez kiderült a tavalyi konferencián és az idén is. A környezetvédelmet az egyik fő célkitűzésként kezeli Kína az elkövetkezendő évekre nézve a szegénység felszámolása és a, és a pénzügyi stabilitás mellett. Kínában 30-40%-kal csök, a pekingi régióban 30-40%-kal csökkent a környezetszennyezés az elmúlt négy évben. Kína más része, egyéb részein is felgyorsult a környezetvédelem, a talajvédelem, a vízvédelem. Ugyanezt tesszük Európában is, de nálunk ez jóval tovább tartott. Nálunk is olyan tiszták a folyók, mint Kínában, de jóval több időre volt szükség. Örül, örüljünk tehát a sikernek, Kína és India az Európai Unió természetes szövetségesei. Nyilvánvalóan nem nekünk teszik, amit tesznek, nem az európaiak kedvéért, hanem saját magukért. Tíz évvel ezelőtt az európai perspektíva az volt, hogy meg kell győznünk a kínaiakat és az indiaiakat, hogy tegyenek végre valamit az éghajlatvédelem jegyében. Lehet, hogy nem tudják, hogy tenniük kell valamit, de meg kell őket győznünk. Ez a most már teljesen eltűnt ez a probléma. Aztán Donald Trump kivonult az USA nevében egy oldalon a Párizsi megállapodásból, és mit mondta Kínában? Azt, hogy a jövő nemzedékekkel szembeni bűncselekmény, hogyha nem teszünk valamit az éghajlatért. Kína és India és sok másik ország, tehát az Európai Unió természetes szövetségese ebben a harcban. Katowice-ban, tehát Európában lesz a COP24, Európának tehát mindent meg kell tennie azért, hogy ez siker lesz, biztos vagyok benne, hogy a lengyel vendéglátónk is ezen dolgozik, nem fogok most a különböző közlemények és egyéb dokumentumok részleteibe belemenni, hiszen mások ebből, erről többet tudnak, inkább egy szélesebb kontextust vázolnék fel, mert hiszen végeredményben a világ változását nem a szövegek részletei viszik előre, hanem a politikai megállapodások. Több biztosan is tárgyaltam arról itt Brüsszelben, hogy meg kell változtatnunk a narratívát az éghajlatváltozással kapcsolatos narratíva sokakat meggyőzött, de az éghajlatváltozást nem sikerült mindennapi tévává tennünk a világ legtöbb részén. Az emberek Glasgow-ban, Torinóban, vagy Kansasben, vagy Guangdongban, Kínában nem feltétlenül beszélnek napi szinten az éghajlatváltozásról. Miért? Mert lehet, hogy a nevezetünk túl nehézkes nem tudjuk közelhozni az emberekhez ezt a témát. Ezt meg kell tennünk. Beszéltem erről egyszer Arnold Schwarzeneggerrel, aki azt mondta, hogy amikor az iowai embereknek azt mondom, hogy Floridában emelkedik a tengerszint, ez nem érdekli őket. El kell mondjam, hogy az energia átalakulást az Egyesült Államokban, ugye vezeti Kalifornia, ezt is látnunk kell. Olyan nyelven kell beszélni, amit az emberek megértenek, és el kell kerülni ezeket a, ezeket a rövidítéseket, amelyektől csak úgy tele vannak ezek a nyilatkozatok. A klímaváltozást össze kell kapcsolni a gazdasági lehetőségekkel, munkahelyteremtéssel, változással. Sokkal több munkahelyet kell teremteni a szoláriparban, e, mint például a szénbányászatban. Ezek tisztább munkahelyek, jól fizetett munkahelyek, gazdasági fellendülés döntést is hozhatnak, és ez elengedhetetlen nem arról abstrakt, nem ezekről az abstrakt klímatémákról kell beszélni, hanem arról, hogy például a napenergia hogy tudja működtetni a vízszivattyúkat, hogyan eh, tudjuk elkerülni a hatalmas szennyezést, eh, amit napról napra tapasztalhatunk eh, számos helyen, aztán a villamosenergiát hogyan lehet környezetbaráttá tenni, hogyan lehet bekapcsolni, betáplálni a megújuló energiaforrásokat az hálózatokba, falu szinten, város szinten, például a napenergiát. Dél-Indiában van az első szolár, tehát napenergiával működtetett reptér, a világon az első, teljesen abszolút napenergiával működik, és azt mondták, hogy ők ezt nem a klímaváltozásért csinálták, hanem a gazdaság miatt, mert ez jobban megéri nekik, és mindenkinek jobb, jobb mindenki jobban jár ezzel, jobbak a munkahelyek, több a munkahely, tisztábbak a munkahelyek, gazdasági fellendülést jelent ez a gazdasággal szorosabb összefüggést kell vállalni, a pozitív narratívát kell um, támogatni, hogy mit lehet megtenni, és nem pedig a, a, a felépés hiányának rettenetes, katasztrofikus perspektíváit kell lefesteni. Nagyon fontos, hogy a Karib térség szempontjából is nagyon fontos ez a téma, de itt is vannak, ott nagyon nagy veszélyek merülnek fel, de pozitív lehetőség a klíma szempontjából az, hogy a gazdasági növekedést ösztönző változásokra kerülhet sor, és kiemelheti az embereket a szegénységből. Tehát a narratíva megváltoztatása nagyon fontos. A UN Climate a WTO-val is, WHO-val is együttműködik, beszélünk és velük is egyeztetünk, hogy hogyan lehet minél inkább eh, elkerülni például a eh, járványokat, a himlőt, a eh, gyermekbénulás és egyéb szörnyű járványokat, és ugye a szennyezés az egy dolog, de egyéb más súlyos negatív hatások is érik az embereket. Nagyon erős a mozgás a városok felé, eh, és ez a szennyezést szintén tovább eh, súlyosbítja. Egy pozitívabb narratívát kell eh, tehát kialakítani, az embereket, emberekhez közelebb álló, földhöz ragadtabb, hogy úgy mondjam, pozitív értelemben narratívát. Ha a klímaváltozással szembe akarunk menni, akkor nagyon fontos terület az energia. Az energia területén nagy átalakulásra van szükség, ez már megkezdődött, de nagyon lassú. 2017 volt az első év, amikor több új e, forrásból származó e, villamosenergiát, szolárenergiából származó villamosenergiát termeltünk, mint más forrásokból. Ennek a változásnak az 50 százaléka Kínában valósul meg, 17% Európában. E, Európának nagy szövetségei vannak, szövetségesei vannak, tehát Német, Németország úgy döntött, hogy az energia mixben a megújuló energiaforrásokat 100%-ra emeli, Dánia is így döntött, tehát nagyon jó úton haladunk. Nagy-Britannia, eh, amely a, az ipari forradalom központja volt, és most pedig teljesen meg akar eh, szabadulni a széntől. Az energia mixben 2%-ot tesz ki a eh, szén, teljesen meg akarják ezt szüntetni nagy szövetségeseket keresnek ebben, Kanadát például és másokat. Az Egyesült Királyságban, ha ez megtörténhet, akkor más országokban is megtörténhet. A napenergia elengedhetetlen, a, a földgáz, a, a, a szélenergia kihasználása. Tehát vannak nagyon fontos sikertörténetek, Kína, India, napenergia és szélenergia szempontjából fontos, Dánia, Nagy-Britannia fontos szerepet játszanak és élejárnak. Egy fontos terület, amit nem szabad alá, alul értékelnünk, ez a hűtés. Az energia nagy részét hűtésre, klimatizálásra használjuk, Norvégiában egy nagyon fontos modell dolgoztak. E, azt mondták, hogy eddig, amíg Norvégiában a hőmérséklet mínusz 5 fok fölött van, akkor hűteni kell az épületet, még akkor is, hogyha a külső hőmérséklet mínusz 5 fok alatt van. Miért van ez? Mert annyira sok energiát termel az épület, nagyon sok ugye az IT berendezések és sok gép miatt nagyon sok hű, hő keletkezik. Indiában például 45 fok volt, amikor múlt héten ott voltam, és ott mindenki hűteni, eh, klimatizálni szeretne. Ez egy nagyon fontos eh, téma. Tehát az elkövetkezendő évtizedekben több száz millió ember akar majd klimatizált helyen dolgozni. Ez hatalmas energiát szükségeltet, ezt is ki lehet kalkulálni, hogy micsoda energiára van szükség a hűtéshez, a klimatizáláshoz. De persze új technológiákkal, sokkal kevesebb energiafelhasználásával sokkal jobban eredményt lehet elérni. Létre akarunk hozni egy globális zöld klimatizációs koalíciót. A Montreali mert is hadd említsem meg, kiváló volt az ez, ezzel kapcsolatos munka, és új technológiák bevezetésére kerül sor, és igyekszünk elérni ezek negatív hatását elkerülni. az új hűtő és klimatizáló berendezések eh, tekintetében. Az új fázis az, hogy ezek a felszerelések, gépek sokkal energiahatékonyabbak legyenek. A zöld hűtéssel fél fokot el tudunk, fél fokkal tudjuk csökkenteni a globális felmelegedést. ugyanis a középréteg ugye egyre inkább növekszik, és ezért van szükség nagyobb klimatizációra. Az energia tehát az elsődleges fontos terület, term- amiről beszélnünk kell Katowicában, Katowicében, nagyon sok módon tudunk itt hatást elérni, pozitív hatást elérni. Az európaiak nagyon fontos szövetségekkel, szövetségesekkel rendelkeznek. A Nemzetközi Napenergia Szövetség rendezvényén jártam, és és nagyon fontos hozzájárulást tesznek ezek is, ezek a napenergiás berendezések. Afrikában nagyon fontos szerepet játszhat az napenergia, és nagyon fontos az, hogy az energia mixben átléphetnek egy, egy fázist, tehát a szénre már nem lesz szükségük, az a, rögtön a napenergiával lehet energiát termelni. A klíma kibocsátás nagy része a negatív földhasználatból, illetve az erdők kivágásából származik. Tavaly Kongó és a Kongói Demokratikus köztársaság közötti területen egy olyan területre bukkantak, ami nagyon sok szenet köt meg, és hogyha ezt kibocsátanák, akkor ez nagyon negatív hatással lenne. Ez három évnyi globális kibocsátást jelentene. Ez is mutatja, hogy a tőzeges területek mennyire fontosak. Nyilván semmi nem garantálja, hogy ezeket felgyújtják majd végeredményben, és úgy gondolom, hogy az Európai Unió részéről érdemes lenne energiát fektetni abba, hogy ezeket a tőzeges területeket megvédjük már most. Indonézia egyébként a világ azon ország, amelynek a legtöbb tapasztalata van a tőzeges területek védelmében, összehoztuk őket a két kongói országgal, és remélhetőleg ez segíteni fog. Brazília emelő, emellett a 70-80%-kal csökkentett az erdő kivágást az Amazonas területén. Igaz, hogy nagyon nagy mértékben a nagymértékű csökkenést rögtön követte egy kismértékű növekedés az erdőkivágásban, de aztán 2017-ben a Brazíl, Brazíliában az erdőkivágás aránya megint jelentősen csökkent. Szerintem ez egy fantasztikus eredmény. Ez az ország politikailag válságban van. Senkinek nem volt fogalma arról, hogy a következő választások alkalmával ki lesz az elnök, a politikai válság nagyon mély, bár erőszakhoz nem vezetett, de mégis nagyon nagy problémákat okoz. Azonban mind a jobb, mind a bal oldal a politikai spektrumon pozitív irányba mozdult el az erdő értés elleni küzdelemben, ez egy nagyon pozitív jelzés. Természetesen a jövőre nézve nincs garancia. Brazília azonban megmutatta Latin Amerika többi részének és a világnak, hogy mire képes. Nem könnyű kérdés ez. Vegyük példának Indonéziát. Indonézia elfogadta az összes jogszabályt, amire szükség van, amit szerettünk volna. Még a Greenpeace sem tud belekötni az indonéz törvényekbe. A parlament nagy többséggel elfogadta ezeket a környezetvédelmi szabályokat. A kormányzat támogatta ezeket, az összes nagy vállalat Indonéziában és Szingapurban, az összes fafeldolgozó cég is azt vállalta, hogy igen, az erdőírtást csökkentjük a politika tehát kiváló, az üzleti kiváló, az üzleti szereplők részéről kiváló a hozzáállás. Mégis folytatódik az erdőírtás. Miért? Mert ha megnézzük a helyi szintet, akkor nagyon kevés az ösztönző arra, hogy az elfogadott törvényeket alkalmazzák, és hogyha valaki valahol kormányzó, pénzre van szükség, hogy újra válasszák, hogyan szerzi meg ezt a pénzt. Az egyik módja ennek az, hogy a fa, nagy fa cégeket megnyerje magának, ha azt akarja, hogy újra válasszák, akkor nyilván nem valószínű, hogy megkapja a szavazatokat, hogyha összeomlik a helyi gazdaság. Azt működtetni kell, így tehát a helyi gazdálkodás nincs összhangban a törvényekkel. Hogyan lehet ezt, ezen változtatni? Erősen kell ösztönözni a kormányt arra, hogy figyeljen oda a törvények végrehajtására, másrésztről a helyi gazdálkodáson is változtatni kell, hogy az emberek úgy érezzük, úgy érezzék, előnyükre válik, ha megvédik az erdőket. Hogy az emberek úgy érzik, hogy az életük jobb lesz az erdők védelmével, akkor meg fogják védeni az erdőket. A bolygón bárhol azt látjuk, hogy ha a helyiek védik az erdőket, akkor ez garantálja a leginkább a sikert. Brazília is nagyon sikeres volt, mert a különböző indián törzseket bevonta az erdők védelmébe. Indonéziában most néhány nagy projektet indítottunk el, nagy európai befektetőkkel, a BNP Paribával például. Másokat is bevontunk ebbe, és egy nagy beruházást indítunk a fenntartható mezőgazdaságba Indonéziában és Indiában. Ezzel kívánjuk biztosítani azt, hogy a pálmaolaj termelők több nyereséget kapjanak, hogyha tudják a meglévő területek termelékenységét növelni, akkor kevesebb az ösztönző arra, hogy több erdőt vágjanak ki, és újabb területeket szerezzenek meg. Persze, az állam feladata a törvények végrehajtása felett őrködni, és aztán helyi szinten persze gazdasági ösztönzőket kell teremteni. Az Európai Unió itt forrásokat tud biztosítani. Nyilván főként a magánszférából kell származni a beruházások nagy részének, de az állami pénzek segíthetnek abban, hogy változást ösztönözzünk. Aztán, ha megengedik, akkor még egy kérdést említenék. A kibocsátás kereskedelmi rendszerek ügyét említeném. A nagy légitársaságok 2020-tól bekapcsolódnak az ETS-be, ez fantasztikus. A légiforgalom mindenképpen növekedni fog az elkövetkezendő években. Az indiaiak közül körülbelül az 1,3 milliárd indiaiból körülbelül 50 millió repült valaha Kínában, és hasonlóak a számok. Azt láthatjuk tehát, hogy várhatóan a légiforgalomban nagyon nagy lesz a növekedés, hiszen egyre többen fognak repülni, úgyhogy érdemes az MSZU kereskedelmi rendszerbe beruházni. A légitársaságok emellett szeretnek befektetni az erdővédelembe, mert nagyon jól mutat a különböző magazinjaikban, amelyeket megtalálunk a repülőgépeken, hogyha szép brazil első erdőről készült képekkel dekorálják ezeket ki, az nagyon jól mutat. Ez fantasztikus, de azért szükség van arra is, hogy az a pénz, amit elköltünk, tényleges változást hozzon, és ne csak kis projektekbe folyjon, és e-, ne aprózódjon el. Végezetül a műanyagra is kitérnék, ez egy nagyon nagy témává vált globálisan, az egyik legnagyobb környezetvédelmi téma, a legaktuálisabb téma. Az Európai Unió stratégiája hatalmas előrelépés. Ugyanazon a héten, amikor itt Brüsszelben elfogadták ezt a törvényt, India azt mondta, hogy 2022-ig kivezetik az összes műanyagot, egy nagyon ambiciózus, nagyon bátor lépés ez, és nem teszi lehetővé, hogy bárki is máshogy járjon el, mert hát hogyha India megtehet, India képes rá, akkor például Nagy-Britannia nem mondhatja azt, hogy ő nem képes. Európa és India most már egy irányba halad ebben a kérdésben, ez nagyon jó hír. Ez összekapcsolódik szintén az éghajlatváltozással is, hiszen a körforgásos gazdaság, amely újrahasznosítja a nyersanyagokat, sokkal jobb a környezet és az éghajlat szempontjából is és az összes műanyag, amit használunk, azt mind fe, újra kell hasznosítani. Van egy csomó olyan műanyag, amire nincs szükség. Nem tudom, hogy ezekre a műanyag palackokra szükség van-e itt az LP-ben. Beve- nem tudom, hogy bevezettek-e már újrahasznosítható, vagy újra tölthető ö, flaskákat. Igen, ezt már megtettük. Nagyszerű. Hát ez a víz ETM. A víz, víz olyan, mint az ATM, amelyből pénzt veszünk fel, hát akkor legyenek ilyen víz ATM-ek, ahol feltöltjük a kis palackjainkat. Nagyon örülök annak, hogy dolgoznak az ügyön itt az EP-ben, ez is részét képezi az éghajlatvédelem elleni küzdelemnek. Végül a biodiverzitáshoz és a természetvédelemhez is kapcsolódik az éghajlatvédelem. Hamarosan Pekingben lesz egy biodiverzitás konferencia, és természetvédelmi konferencia remélhetőleg ez olyan fontos lesz, mint a Párizsi konferencia az éghajlatváltozás szempontjából volt. Volt nemrégiben egy Kína EU találkozó, Timmermans is részt vett ezen, és több kínai vezető. Remélem, hogy fent tudjuk tartani ezt a lendületet, és végül Pekingben globális sikerré válik az ottani biodiverzitás konferencia, de ehhez Európára is szükség van. Washington sajnos nem játszik vezető szerepet a politikában, most Brüsszelnek és az európai fővárosoknak kell vezető szerepet vállalniuk Kínával együtt. Ez elengedhetetlen az emberi előrelépés szempontjából. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon átfogó beszámolót arról, hogy mi történik a világon ezen szakpolitikák kapcsán. Kollégák, ki kér szót? Leinen úr, Balcó úr, Herbrandi úr, Nagyszerű, Leinen úr az első. Erik, we know each other since long time. Uh, Erik, régóta ismerjük egymást. Gratulálok az elkötelezettséged mellett. Ez tényleg uh, verhetetlen. Nagyon elkötelezett igazgatókat uh, kapunk, és ez nagyon-nagyon fontos. Itt az idő, hogy a UNEP e programból ügynökségé váljon, és ez elengedhetetlen. Kulcsfontosságú témákat vetette fel, amelyek mindannyiunkat aggasztanak, és ugye agasztónak tartjuk egyáltalán a Föld jövőjét és fennmaradását. A narratíva nagyon fontos. Az ön programja a szennyezésmentes Föld vagy bolygó, az nagyon fontos. Ezt mindenki megértheti, mindenki megérti, minden településen, régióban meg kell, hogy értsék az emberek, hogy ez nekik is jó. De nem akarom hosszú lére ereszteni. Lassúak vagyunk Ma délelőtt beszéltünk a katovicei állásfoglalásról, és megint csak azon panaszkodunk, hogy túl lassúak vagyunk. Igen, a technológia létezik, néha a finanszírozás azonban még hát nem igazán jól működik. A zöld finanszírozásról, ha tudna mondani néhány szót, az jó lenne. A második megjegyzésem az kiigazításról szól. Luxemburgtól nem messze lakunk, még soha nem volt itt tornádó, kivéve múlt héten háromszor, úgyhogy valóban hát alakul, módosul a helyzet, és igazodni kell ehhez a változáshoz, alkalmazkodni kell, mindennek hatása van. UNEP mit tesz az adaptáció a hozzáigazodás témájában. Biztos, hogy sokan akarnak még kérdezni. Elnök asszony, köszönöm a szót. <clears throat> Igyekszem nem árnyaltan, hanem nagyon röviden fogalmazni, mert nem akarok a idővel visszaérni. Az első kérdés. A Párizsi klíma megállapodáson születek-e kötelező érvényű elkötelezettségek, mert ezt hallottuk nagy eredménynek. Gerband úr is említette, hogy ez egy nagy gond, hogy ez valójában nem kötelező érvényű. Én 2016. februárjában Kanyete úrhoz kérdést intéztem, hogyan lehet számon kérni majd az Egyesült Államokon az Obama elnök által vállaltakat, és azt mondta, hogy semmi gond nincs, amint ez megszületik, kötelező érvényű lesz az Egyesült Államok számára is. Tehát sajnos le kell szögeznünk, ez az állítás nem igaz. A másik a másfél százalék elérése. Én megértem, hogy a bizottság tagjai, akik a környezetvédelmi iránt elkötelezettek, a két fokot kevésnek tartják. De gondoljuk végig, mi 10 százalékáért vagyunk felelősek a kibocsátásnak. Ha az Európai Unió azt vállal, ami a részéről a másfél fokhoz, másfél fokhoz kell, akkor mi nem nézünk szembe a tagállamok kormányainak azzal a felelősségével, ami nem csak erre a célra terjed ki, hanem az egyéb társadalmi-gazdasági következményekre. Ha mi a kétfokos növekedésnek megfelelő határon vagyunk, és azt teljesítik a tagállamok, akkor az Európai Unió úgy érzem megtette a magáét. Bár már ez biztosítva lenne világszinten is. És még egy felvetés, én érdekesnek tartom igazgató úrnak a megközelítését, aki azt mondja, pozitívnak kell lenni itt a klímavédelem kapcsán is, tehát ne arra a felelősségre appelláljunk, hogyha nem történnek megfelelő lépések, mi következik be, hanem pozitívak legyünk. Ez általában igaz, de az illúziókat ne keltsünk, mert ha mindenütt vetítenénk azokat a filmeket, amelyik mondjuk arról szól, hogy Dél-Indiában milyen nagyszerű, mert megvalósult a tisztán napelemes repülőtér, vetítenénk a filmeket minden országba arra vonatkozóan, hogy az északi tenger partján milyen nagyszerűen működnek a szélerőművek, mondjuk Magyarországon, akkor hamis illúziót keltenénk, mert adott országokban a napsütötte órák száma az nem fog növekedni a mi szándékuktól függően, és a szél ennek a megfelelő intenzitása is korlátozott. Tehát azt mondom, hogy illúziókat azért nem kellene eltenni. És még egy megjegyzés, minden elismerés németországi, amelyik így igyekszik növelni a megújuló energiát, de tudjuk, hogy a energiatermelésben első helyen a szén áll, és újabb szénerőműveket épít, mert a gazdasági kényszer ezt okozza. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, now Köszönöm szépen, Gebrandi úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen Szolhám uh, úrnak, hogy itt van. Nagy, nagyon lenyűgöző ez a beszámoló, amit hallottunk öntől. Ön koncentrált a, ugye, teljesen jogosan a klímaváltozásra, és teljesen egyetértek azzal, hogy végre, végeredményben technológiai megoldást kell találni a klímaváltozás leküzdésére. Ezzel teljesen egyetértek, például a szén kiiktatása nagyon fontos. De van két kérdésem Ön említette Trump elnököt, de én azt gondolom nem a Trump okozza a problémát az USA-ban, ő inkább egy szélesebb körű mozgalomnak a gyökere, vagy, ki, vagy, vagy, vagy kulminációja. Úgy tűnik, hogy nem tudunk megbirkózni azokkal a súlyos klímakihívásokkal, amelyekkel szembe kell néznünk. Nem gondolom, hogy ők azt gondolják, hogy a klímaváltozás nem probléma nem nem gondolom, hogy a homokba dobják a fejüket, nem gondolom, hogy ki akarnak térni a probléma elől, és hogy olyan politikai megoldásokat keresnének, amelyek nagyon rövid távúak, és végeredményben csak súlyosbítják a problémákat. Kérde, kérdezem, hogy mit tehetünk ezzel a problémával? Ez nagy kihívás ez oda vezethet, hogy arra jutunk, hogy a demokrácia, amit ben élünk, ez nem megfelelő rendszer az ilyen nagy problémák megoldására, mint a biodiverzitás csökkenése, a klímaváltozás, stb. Azt gondolom, hogy demokráciára mindenképpen szükség van ahhoz, hogy megoldjuk ezt a problémát, de hogy tehetjük eh, ezt úgy, hogy magunkkal vigyük és meggyőzzük az emberek nagy részét. A másik dolog, ön említette az erdők kivágását, a biodiverzitás visszaszorulását, ez a csendes válság. Klímaváltozásról beszélünk, és úgy tűnik, hogy nagy probléma van a biodiverzitás szintjén. Attól félek, hogy az emberiség éhen fog halni, mielőtt a klímaváltozás valóban beüt, mert eh, annyira sok faj hal ki. Az én kérdésem nem annyira eh, arra vonatkozik, hogy mit kell tennünk. Látom, hogy eh, dolgoznak ezen sokan, a 2020-as kínai kop kulcsfontosságú lesz. Az én kérdésem inkább a népesség növekedésével kapcsolatos, hiszen ez az elefánt itt a teremben, a ki nem mondott probléma Ázsiában például, és főleg Afrikában. Ha megnézzük, hogy mennyivel fog növekedni a népesség, úgy tűnik, mintha egy vesztett csatában harcolnánk még mindig. A klímaváltozás ellen megpróbálhat, tudtunk fellépni, de technikai megoldásokra van szükség, de mi van a többi elemmel, a többi problémával, amivel megpróbálunk megküzdeni, diverzitás, biodiverzitás visszaszorítása, deforestáció. Mindezt figyelembe, mindennek során figyelembe véve a hatalmas népesség robbanást Nigériában, más területeken. Erre megfelelő politikára van szükség, nem arról van szó, hogy megbirkózzunk a növekvő népesség, népességgel, hanem le kell állítani ezt az őrületes népességrobbanást. Politikai tabu, amiről beszélek, tabukat döngetek, ezt tudom, de akkor is beszélnünk el róla. És ez lenne a második kérdésem, az UNEP milyen szerepet játszhat ebben? Köszönöm. Ekkor. Danke. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Zalheim úr, kiváló áttekintését. Két-három kérdésem lenne összességében. Itt egy többé-kevésbé pozitív képet festetünk a helyzetről, a politikai vágány átállításról is, hogyha a klíma változást tekintjük, azonban ki nem magyarázza meg, hogy miért halljuk évről évre az új széndiokszid rekord elérését. Ezt a hírekben olvasom, ez az első kérdésem. A második kérdés. Ön mindenek előtt az energiára tért ki, de óvatosan megemlítette a föld használatot is, ugyanakkor a mezőgazdaságot nem itt egy ENSZ jelentésre utalnék, Henning Steinfelder jelentése ez. Ez egyfajta Damoklész kardja kint lebeg a fejünk felett. Az FAO prognózisa szerint 2050-ig megkettőződik a hús termelés, és Henning Steinfeld jelentése arra az eredményre jutott, hogy már manapság 18,2%-os széndiokszid kibocsátásunk van a globális mezőgazdaságból, különösen a hús termelés okán. Hogyan kezeljük ezt a problémát? Kína fontos lépéseket tett a legutóbbi kongresszusa óta. Ott az egy évre jutó húsfogyasztás 45-50 grammal csökkentendő naponta. Európa, illetve Amerika viszont nem reagálnak erre a problémára, vagy a világ más részei sem. A hús, globális hústermelés problémájáról ön nem szólt, és érdekelne, hogy mi is az ön válasz erre a problémára, és talán még egy dolog, az erdő írtás, a biodiverzitásban bekövetkező veszteség kapcsán. A dél-kelet-ázsiai delegáció tagja vagyok. Nem tudjuk megállítani konzekvens módon az erdőírtást, le tudjuk lassítani. Dél-Amerikában, amit láthatunk, ez az erdőírtás lelassítása csupán, ugyanakkor az erdőírtás a világ ezen részeiben tovább folytatódik. Hogyan tudjuk ezt kezelni, kontrollálni, hogyan lehet konzekvens módon megállítani az erdőírtást? Köszönöm. Thank you very much. No? Önhöz fordulok, Szolheim úr, és várom a válaszokat. Köszönöm. Uh, lots of great questions. I tried to take them one by one. Uh, nagyon sok kérdést kaptam. Leinen úr, én nagyon örülnék, hogyha ügynökség legyünk, de nem akarom, hogy ez legyen az egyetlen harc, amit meg kell harcolnom, illetve nem akarom az összes muníciómat erre a harcra eh, használni. Az ügynökség és a a program közötti különbségek persze léteznek, de nekem fontosabb, hogy a polgárokat és a gazdaságot elérjünk. A UNEP-et sokkal inkább arra koncentrálnék, hogy ne a UNEP-ről beszéljünk, amit senki nem ért, hanem az ENSZ környezetvédelmi programjáról, amit sokkal többen értenek nem belső ENSZ ügyekre koncentrálnék, hanem valóban arra, hogy Európának, Afrikának, Kínának segítsünk a szennyezés megszüntetésében. A zöld finanszírozás nagyon fontos, a nagy pénzről van szó, trilliókról, biliárdokról beszélünk, Eddig túl sokat koncentráltunk a fejlesztési segítség nyújtásra, de hát ahhoz képest ez, ez kevés pénz. Az afrikai, szubszarai régióban is a fejlesztési pénz 5 százalék, a kínaiak most százszor gazdagabbak a mostani generáció, mint a szüleik voltak, tehát valóban megfelelő politikát kell folytatni, mobilizálni a megfelelő ágazat, ágazatot. A fejlesztési ágazat lehet persze katalizátor, amit az ENSZ e-, e-, környezetvédelmi programjában csináltunk, nagy, kutatá, nagy iránymutatásokat dolgoztunk ki. A legtöbb cégvállalkozás ezt bank ezt aláírta, a kínai ipari és kereskedelmi bank is, és megvizsgáltuk, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy a legrosszabb hatásokat elkerüljük, és valóban zöld segítséget nyújtsunk. Ez kulcsfontosságú, persze részletekbe bele lehet menni. A nagy bankok, BNB Pariba és más bankok gyakorlati programokat dolgoznak ki a zöld beruházások érdekében, és aztán mások ebből tudnak tanulni. Balcó úr, nem tudom, hogy sokat kell -e azon gondolkodnunk, hogy mi az, ami jogilag kötő érvényű vagy nem, mert amúgy se küldhetjük ki a rendőrséget az Egyesült Államokba, hogy tartassa be a nemzetközi egyezményt, sokkal inkább erkölcsi és politikai erőről van itt szó, meg kell érteni, hogy ez központos, központi jelentőségű, meg kell értetni velük, hogy központi jelentőségű, és magukért teszik ezt, nem másokért. Persze jogilag kötőérvényű mindig jobb, de lehet, hogy az erkölcsileg kötőérvényű és elegendő Ön említette Németországot, hogyha sokat, hogyha, hogyha utazók a világban mindig Németországot említjük, ez nagyon fontos, nagyon fontos példa, hiszen sokan azt mondják, hogy nem lehet gazdaságilag pozitív mérlege az, a környezetvédelmi politikának, de Németországban mégis ez így van. Ők egy tudatos döntést hoztak a zöld gazdaság mellett, egy, és ez úgy tűnik, hogy kifizetődik gazdaságilag is. Németország kulcsfontosságú top helyen van a ranglistán. Lehet, hogy Norvégiában mégis jobb a helyzet a számok szintjén, de ez azért van így, mert a norvégiek sokkal kevesebben vannak, ugye 80 millió némettel szemben ott az 5 millió norvég egészen más számokat azett ki nagy zöld párt, erős zöld párt van Németországban, civil társadalom erős, köszönhető mindez annak is, hogy, mind me, hogy, hogy Merkel maga is környezetvédelmi miniszter is volt, tehát fontos számára ez a e, téma, és e, a Szociáldemokrata Pártban is elég erős a zöld vonal, e, nagyon egyértelműen elkötelezett a politikai vezetőség emellett, úgyhogy munkahelyek tekintetében is ez megmutatkozik. Látom, hogy amikor utazik például Merkel és üzleti világ képviselői kísérik, akkor nagyon sok ezek között az a cég, amelyik környezetvédelmi témákban eh, van ott. Eh, tehát a német társadalom ebből nyilván prof, profitál, nagyon sok munkahelyet hoznak létre, nagyon sok a családi vállalkozás, ez a német válasz. Nyilván eh, kínaiak is megadják a választ erre, hogy lehet gazdaságilag sikeresen is környezetet védeni. A demokrácia meghozhatja-e a hozzáfűzött eh, reményeket, beválthatja-e? Hát ez nagy kérdés. E, egyértelmű, hogy a demokrácia erkölcsileg magasabb rendű, szinte a legtöbb társadalom, a legtöbb nemzet demokráciát mondja, mint legjobb berendezkedést. A kérdés az, hogy a demokrácia ad-e választ erre a konkrét problémára. Az egy másik probléma. Meg kell nézni, hogy melyik a legjobb rendszer az oktatás, az egészségügy, a környezetvédelem szempontjából, a jobb életminőség szempontjából. Tehát Európának ezt kell megválaszolnia, és igennel kell válaszolni. Igen, a demokráciának eredményt kell hoznia ezen a területen is. Az emberek miért frusztráltak az a negatív narratíva és a média e, ennek, a e, médiának ebben fontos szerepe van. Steven Pinker könyvét javasolnám, amely megmutatja, hogy a helyzet mennyivel jobb most, mint évekkel ezelőtt, és nagyon sokan azt gondolják, hogy a múlt az, az egy fényes, dicsőséges időszak volt, és nem tudják, például azt elfelejtik, hogy nem régiben, nem is annyira, nem is annyira régen, 29 év volt a várható élettartam, és most, most 71 a globális szinten, a dél-koreai nők akár 90 évesek, tehát az, a, az várható élettartam a dél-koreai nők esetében 90 év. Tehát ez egy hatalmas nagy előrelépés. Ez valahogy elrejtik az emberek elől, más perspektívát választanak, de Kínában például nincs ilyen negativizmus. Úgy tűnik, hogy Európa és Amerika azt gondolja, hogy egyre rosszabb a helyzet, míg Kínában pontosan ennek az ellentétét gondolják, és meg vannak győződve a hatalmas előrelépésről ebből ki kell lépnünk, ebből a negativizmusból, és sokkal inkább a pozitív tendenciákra kell koncentrálnunk. A környezetvédelemben nagyon sok dolgot meg sikerült oldani, például az ózon lyukat, amely a savas eső miatt alakult ki, és ez meg, megoldódott. Norvégiában most sokkal jobb a helyzet, jobb, mint az ipari forradalom előtt volt ezen a területen konkrétan. 100 évig nem voltak a norvég folyókban lazacok, nem volt lazac a, a, a e, nagy szennyezés miatt. Most ez a szennyezés megszűnt, vagy nagyon lecsökkent, és Norvégiában szinte minden folyóban újra van lazac. Ez nagyon jó, mindenki örül neki. Ezt, ezeket a sikertörténeteket is meg kell ünnepelnünk. A növekszik a népesség nem gondolom, hogy ez tabu. Valóban beszélnünk kell erről. A következőt mondanám, jelen pillanatban két terület van, ahol sur, sürgős a helyzet, Afrika és Dél-Ázsia. A világ többi részén nincsen súlyos probléma ezzel kapcsolatban, sőt, csökken a népesség. Kína, eh, Kínában most már megvolt a csúcs, és eh, eh, csökken, Japán is csökken, és drasztikusan csökken, úgyhogy ez főleg afrikai területet érintő kérdés, és dél-ázsiai. Ez főleg nagyon súlyos a száheli régióban, ahol családonként akár 7-10 gyerek van, vagy nő, egy nőre 7-10 gyerek jut, gyermekszülés jut, úgyhogy Nyilván ez arra ösztönzi a mm, migránsokat, hogy Európa felé vegyék az utat. Nincs munkahely, alacsony az oktatás szintje, és, és a nők sok gyereket szülnek. Ez nem fenntartható. a nőket oktatni kell, lányokat oktatni kell, növekedés, gazdasági növekedést kell elérni, és ezzel a népesség növelése, meg, növekedése megoldódik. Iránban két gyermek e, e, e, asszonyonként Bangladesben 2,3, úgyhogy fantasztikus előrelépés ez, nyilván emléksz emlékszik, hogy emlékeznek, hogy Henry Kissinger úgy beszélt Bangladesről, mint a népesség robbanás szimbólumáról, de most jobb, a, jobb az oktatási rendszer, jobb az egészségügyi helyzet, és stabilizálódik a népesedés. A nők oktatása, képzése, helyzetbehozása, gazdasági megerősítése az kulcsfontosságú. Egyetértek, nagyon sok országban, Afrikában például túl eh, stabil a népesség, másút eh, ez egy súlyos probléma. Európának valóban eh, fontos, hogy választ találjon erre a kérdésre, nem lehet csak kerítéssel elbarikádozni magunkat. Száheli például a szolár energia szempontjából fantasztikus, hatalmas területek, állandóan süt a nap, és a víz szivattyúkkal ez átvihető, táplálhat, betáplálható. Ez egy nagyon fontos és nehéz kérdés. Végül mezőgazdaság. Kulcsfontosságú téma ez a klíma szempontjából, környezet szempontjából, biodiverzitás szempontjából, nagyon sok minden a monokultúrával kapcsolatos, úgyhogy itt nagyon fontos intézkedésekre van szükség, pozitív lépésekre került sor és aztán olyan mezőgazdaságra van szükség, ami nem monokultúra. Az egyik legérdekesebb tapasztalat a dél-indiai térség, ahol nagy beruházásra kerül sor a mezőgazdaság átalakult természet alapú mezőgazdaságra. 150 ezer gazdaság vesz ebben részt, tehát ez nem csak kísérlet, és egyre többen vesznek ebben a részt. Ez, ez sokkal több, mint az északi országok mezőgazdasági üzemeinek száma, és ez egy olyan program, ami a természetes folyamatokat támasztja alá, vagy használja ki, és visszaszorítja a trágya használatot, műtrágya használatot és peszticid használatot. Úgyhogy sokat lehet tenni ezen a területen, kulcsfontosságú témáról van itt szó sokkal több élelmiszerre lesz majd szükség, akár 10 milliárd ember élhet a Föld 2050-ben, tehát 4 milliárd ember még meg sem született. Ráadásul most 800 millióan nem tudják, hogy mit tesznek holnap. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ezt a kérdést is megoldjuk. Sokkal többet kell termelni, és, de fenntarthatóbb módon. Köszönöm szépen. Ez nagyon érdekes volt, köszönjük szépen. Úgy hiszem, lesz még lehetőségünk máskor is egyeztetni egymással, és eszmét cserélni. Nagyra értékeljük, hogy eljött a szakbizottságunkba, sok sikert kívánok a továbbiakban, és reménykedjünk abban, hogy a közös fellépésünk gyümölcsöző lesz. Köszönöm szépen! On the floor. Yeah. Which comes now? Which ah, okay. In the committee oh, outside, so that. Uh,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

you will have to restrict time. You have yes, Lavia for Florence and Lyman for Bonafé. Okay. So this was really interesting, but we are running a bit out of time. Nagyon érdekes volt ez az előadás. Lassan kifutunk az időből, úgyhogy sietnünk kell. Még két jelentésünk van, és 40 percünk. Úgyhogy korlátoznom kell a hozzászólási időt, nagyon sajnálom. Az első témánk a körforgásos gazdaság nyomon követési keretrendszere. Lássunk is neki. Florence úr helyett Lavia úr beszél. Köszönöm szépen, elnök asszony. Karl-Heinz Florenc helyett szólalok fel, mert nem tud ma velünk lenni. Mindannyian tudjuk, hogy a körforgásos gazdaság bonyolult kérdés, az egész értékláncot érinti, és nagyon dinamikus a kérdés. Ezért van szükség arra, hogy mi politikai döntéshozók és az ágazati szereplők is megfelelő döntéseket hozzunk a fenntartható növekedés jegyében. Ez a nyomonkövetési keretrendszer nagyon fontos eszköz a kezünkben, mert megérthetjük vele, hogy milyen intézkedések voltak hasznosak, és mennyire voltak hasznosak. A nyomonkövetési keretrendszer feladata az, hogy leellenőrizhessük segítségével, hogy a megfelelő irányba haladunk, vagy hogy ki kell -e igazítanunk a politikánkat. Következésképpen átfogó adatokra és holisztikus indikátorokra kell azt alap- alapozni. Az Európai Bizottság előrukkolt azzal, amit megígért, egy nyomonkövetési keretrendszert alakított ki a körforgásos gazdaságra nézve, de úgy gondolom, hogy ez a, csak egy első lépés a szükséges iránytű kialakításához, Dolgozzunk kell a rendszeren, és azt fejlesztenünk kell. Ezt a nézetet osztja számos tagállam is. Arra számítottam, hogy a javaslat majd lehetővé teszi, hogy az összes célkitűzés és konkrét fellépés mérhető lesz vele a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervre nézvést, de a jelenlegi mutatók a cselekvési tervnek csak egy részét fedik le. Elsősorban az életciklusra fókuszálnak a mutatók, különösen az újrahasznosításra. Nyilván a hulladék mennyiséget monitorozni kell, de fontos, hogy az értéklenc korábbi szakaszait is megfelelően képviseljék a mutatók. A megelőzés, az e- nyersanyag hatékonyság és a másodlagos nyersanyagok használata korábbi szakaszokhoz tartoznak, ezért ezek nem tükröződhetnek a bevezetett mutatókkal. Új és jobb mutatókra van szükség. Egy másik kérdés a nyersanyag produktivitásra vonatkozó mutató kérdése. Ezek teljesen hiányoznak. Jó lenne, hogy az Európai Bizottság elmagyarázná, hogy ez miért van így. És végül, de nem utolsó sorban hiányolom az Egyesült Nemzetek SDG-hez való kapcsolatot, SDG-hez való kapcsolatot, főként a 12-es célkitűzést hiányolom a szövegből, amely a fenntartható termelésre vonatkozik. Szeretném emellett a felolvasásom végén arra felszólítani az Európai Bizottságot, hogy mondja el, készül-e új mutatókkal, amelyek relevánsabbak lennének, jó lenne, hogyha szorosan együttműködne a bizottság a tagállamokkal és a parlamenttel, a körforgásos gazdaságra vonatkozó mutatók kidolgozásában. Köszönöm szépen, írta Karl Heinz Florenz. Köszönjük Levia úrnak, köszönjük, hogy felolvasta az üzenetet. Most pedig Bonefaj asszony helyett Leinen úr. Három perce van. So, yeah, yeah. I, I'm, I'm happy to deliver her statement. Hát én is üzenetet olvasok fel. Úgy hisszük, hogy az Európai Bizottság tíz mutatóra vonatkozó javaslata nem felel meg teljesen annak a szükségletnek, hogy egységes átfogó monitoring keret jöjjön létre, amelyel holisztikusan mérni tudjuk a fejlődést, miközben ez lett volna a cél. Az Európai Bizottság mutatói szinte teljesen kizárólagosan a hulladék keletkezésére összpontosítanak és az újrahasznosításra. Ez nem felel meg a hulladék hierarchiának, amely szerint a megelőzést kell prioritásként kezelni. A bemutatott indikátorok nem veszik figyelembe a gazdasági szereplők, a nyersanyagok felhasználása és a fenntartható fogyasztás közötti kapcsolatrendszert. Az Európai Bizottságtól azt szeretnénk tudni, hogy az, az erőforrás hatékonysági platform eredményeit mennyiben vette figyelembe, és hogyan akarja azokat integrálni a monitoring keretbe. Sajnáljuk azt is, hogy a az erőforrás produktivitásra nincs mutató. Továbbra sincsenek mutatóink, amelyek azt mérnék, hogy a körforgásos gazdaság mennyiben járul hozzá az EU dekarbonizációs céljaihoz, valamint olyan mutatóink sincsenek, amelyek mérni tudják a szinergiákat a körforgásos gazdasági intézkedések és más EU-s politikák között, ilyen például a biogazdaság és a kohéziós politika. Szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy miért nem hozott még létre mutatót, amelyel mérhetnénk és kommunikálhatnánk az EU hozzájárulását a 12-es fenntartható fejlesztési célhoz, ez az ez 12-es SDG, amely a, a felelősségteljes fogyasztás és gyártásra vonatkozik. Kérjük a bizottságot, hogy, hogy a tagállamokkal együttműködve foganatosítson intézkedéseket, hogy javuljon az begyűjtött adatok minősége. Emellett kérjük az Európai Bizottságtól azt is, hogy készítsen világos ütemtervet a mutatók felülvizsgálatára, és hogy integrálja ezeket a hiányzó mutatókkal. Ennyit szerettem volna felolvasni. Köszönjük szépen Leinen úrnak, és Bonafé asszonynak is, közvetetten, de Meszmáker úr lenne a következő, de nincs itt, pedig láttam a teremben. Épp most ment el. Ki más kéri a szót? Ha senki nem kér szót, akkor Ládé Fogics asszonynak adok szót a bizottságtól, hogy megválaszolja a kérdéseket. Köszönöm szépen a lehetőséget, szeretném elmondani, hogy a bizottság üdvözli, hogy a szakbizottság mértékben érdeklődik a körforgásos gazdaság nyomonkövetési keretrendszere iránt. Egyetértünk azzal, hogy ez egy nagyon fontos eszköz. Köszönjük szépen a bizottságnak a megjegyzéseket, javaslatokat. És szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy egyetértünk azzal, hogy a körforgásos gazdaságra való átállás és a nyomonkövetés nagyon fontos, mert lehetővé teszi a politikai döntéshozók számára, hogy melyek azok a területek, amelyeken több intézkedésre lesz szükség a jövőben. A bizottság egy nagyon egyszerű és hatékony nyomonkövetési keretet fogadott el. Egyensúlyt akartunk teremteni az átfogó jelleg és a tömör jelleg között, Emellett szerettük volna lefedni a körforgásos gazdaságra vonatkozó 2015-ös cselekvési terv négy fő területét lefedni. És akkor most válaszolnék néhány kérdésre, amelyet a szakbizottság tisztelt tagjai felvetettek. Volt néhány kérdés arra vonatkozólag, hogy a az erőforrás hatékonyság miért nem szerepel a mutatók között. Az Európai Bizottság úgy véli, hogy az erőforrás produktivitás és az energia produktivitás nagyon fontos mutatók, de az imént említett egyensúly jegyében, és mivel úgy döntöttünk, hogy a körforgásos gazdaság egyéb aspektusaira helyezzük a hangsúlyt, úgy döntöttünk, hogy a fenntartható fogyasztásra, a versenyképességre és az innovációra helyezzük a hangsúlyt. Van két eredménytáblánk, az erőforrás hatékonyság és a nyersanyag hatékonyság eredménytáblánk. Ezek kiegészítik egymást, és vannak bizonyos átfedések közöttük. Rátérnék arra, hogy hogyan mérjük a fenntartható fejlesztési célok elérését, ezek az SDG-k. A négy mutató, amelyet kiválasztottunk, olyan mutató is egyben, amelyet az Európai Unió fenntartható fejlesztési mutatói között használunk az előrelépés mérésére, különösen ami a 12-es és 11-es fenntartható fejlesztési célt illeti. Végezetül, ami az úgynevezett decouplingot illeti, vannak bizonyos mutatóink, amelyek a hulladékokra vonatkoznak, de ezek mindegyikét nagyon fontosnak tartjuk, és arra is oda kell figyelni, hogy hol tudunk jó minőségű adatokat gyűjteni. Vannak olyan mutatóink, amelyek lehetővé teszik, hogy a növekedés és a környezeti hatás közötti kapcsolat megszüntetését mérjük, ez az úgynevezett decoupling. Köszönöm szépen, és érdeklődéssel várom a parlament állásfoglalását. Köszönjük szépen! Ezzel a napi rendi pontunk végéhez érkeztünk, és most az utolsó napi rendi pont következik, ez a Lyme Core Borreliosisról szóló napi rendi pont, ahol szintén állásfoglalási indítványt vitatunk meg. Megadom a társi előadóknak a szót, Péter Leó úr az első, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Ez a betegség, amelyet jó magam is megtapasztaltam, tehát van egy személyes tapasztalatom is vele kapcsolatban. Nagyon összetett és súlyos problémákat okoz az Európai Unióban. A fertőzött személyek száma növekszik, és úgy, neve, úgy tűnik, hogy a klímaváltozás felgyorsítja ennek a betegségnek a terjedését. Nehéz diagnosztizálni ezt a betegséget, és a betegek nem tudnak róla, hogy Lyme van, különféle diagnózus, diagnózisok születhetnek, és sokakat más betegségek miatt gyógykezeltek, nem tudván arról, hogy valójában a betegnek lánykorja van. Fontos tehát az együttműködés európai szinten. Nagyon eltérő gyakorlatok léteznek, és nincsenek közös iránymutatások. Fontos lenne ugyanakkor tenne, tenni valamit, beavatkozni az Európai Unió szintjén, hogy ismereteinket megosszuk egymással, és közös iránymutatásokat dolgozzunk ki, hogy gátat lehessen vetni e betegség terjedésének. Itt tehát finanszírozni kellene a diagnózis felállítására vonatkozó módszereket, illetve a gyógykezeléseket, a kutatási alapok, források, tehát nagyon fontosak, be kell ruházni ebbe a területbe. 8 szerzője van ennek az állásfoglalásnak, illetve szóbeli kérdésnek, amelyel az Európai Bizottsághoz fordulunk. Meg vagyunk győződve arról, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni a közös fellépésre, ez sok beteg kilátásain javíthatna az Európai Unióban, és meg javíthatna az európai polgárok érzetét az Európai Unióhoz való közelséget illetően. Elnök, köszönöm szépen, Petelle úr, most pedig Szirkó asszony részéről Tanaszesz úr következik. Köszönöm szépen, Elnök asszony, én is röviden szólnék erről. Itt a borreliózisról van szó, egy olyan betegség ez, amely akár halálos is lehet, hogyha nem kezelik. Az adatok azt mondják, hogy az elmúlt tíz év alatt a betegségben szenvedők száma megnövekedett, eddig tettünk valamit, de nincs elég védintézkedés, különösen a megelőzés tekintetében. Nagyon fontos, hogy felvilágosító kampányokat folytassunk a megelőzés tárgykörében, különösen az érintett területeken, ahol a fertőzés veszély a legnagyobb, ahol különösen gyakoriak a kullancsok. Tehát ilyen kampányokra van szükség, és erre megfelelő forrásokat is biztosítani kell. És még valami Nincs standard eljárás a Lyme kór diagnózisának felállítására, és a tesztek még mindig nem pontosak. Fontos lenne a jobb koordináció, és a bevált gyakorlatok cserét is ösztönözni kell. Fontos ez a betegség diagnózisának felállítása és a betegség kezelése szempontjából. Remélem, hogy a több éves pénzügyi keretből több pénz jut majd a kutatásra ezen a területen is, illetve az alternatív kezelésmódok azonosítására és a pontosabb tesztek kidolgozására, és még valami. Az antibiotikum rezisztencia egyre gyakoribb az EU-ban, és a borreliózis kezelésének egyetlen módja az antibiotikum kezelés. Ez mindenképpen problémát jelent köszönetet szeretnék mondani az összes kollégának, a remek együttműködését köszönöm. Thank you very much. Now, Madame Wisniewska. Szóval most Wisniewska asszony következik. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim. A borreliózis, mint probléma, egyre inkább növekszik Európában. Lengyelországban ebben az évszázadban a diagnosztizált esetek esetében egy tízszeres növekedés volt tapasztalható, ez tett a nagyságrend. Egy millió beteg van már Európában összességében, és tényleg kijelenthetjük, hogy ezen ciklust kell használnunk a felépésre, hiszen különben egyfajta járvány alakulhat ki. Az érintetteknek mindig meg kell kapniuk a megfelelő diagnózist. Gyakran előfordul, hogy a tüneteket egy másik betegségnek tulajdonítják, ezért is ilyen fontos a téma az emberi egészség szempontjából. Ha kicseréljük a bevált gyakorlatokat, a jó eljárásokat, az biztos eredményt hoz. A kutatási, a tudományos tanulmányokra is meg kell találni a megfelelő forrásokat, talán ki lehetne fejleszteni egy vakcinát, egy oltóanyagot, illetve kezelési módszereket erre a betegségre, de mindenek előtt az a fontos, hogy gyorsan kell diagnosztizálni a betegeket, hogy ne szenvedjenek károkat vagy mellékhatásokat. Rivázi asszony, mondja az elnök. Köszönöm, elnök asszony. Te vagy soron? Jó. Hát én teljes mértékben egyetértek a jelentéstevők kollégáim meg közelítésre. Ez egy valódi gondot jelent. nem régiben volt egy ülés reflexológia kapcsán Franciaországban, és nagyon sokan voltak a kongresszus előtt tüntetők. Ez ugyanis az el nem ismerést jelenti számukra, és tényleg nem egyszerű ennek a betegségnek az esetében a helyzet. Mit is kérünk itt? A kritériumok harmonizációját, ugyanazon kritériumokat kell alkalmazni minden országban, hiszen különben hogyan lehet értékelni, hogy mennyien az érintettek. Itt 250 ezerről, 800 ezerről is beszélünk európai szinten. Hát itt nem ugyanazon kritériumok alapján beszélünk a betegségről. Aztán ott van a diagnosztika. A betegek ide-oda tévegnek orvosról orvosra, mert Franciaországban teljesen más diagnosztikai módszereket használnak, mint más országokban, tehát itt is harmonizációra van szükség a legjobb diagnosztikai módszer alapján. Aztán a kezelést illetően egyes esetekben antibiotikumot alkalmaznak, mások azt mondják, hogy nem szabad túl sok antibiotikumot adni, mert aztán kialakul a rezisztencia. A, ez a francia egészségügyi hatóság azt mondja, hogy 28 napig antibiotikumos kezelést kell alkalmazni, és aztán megnézik, megvizsgálják, hogy a klinikai hatás milyen. Nos, azt hiszem valóban Európa szerepe itt az, hogy munkacsoportokat állítson ki, fel, egyfajta hálózatot alakítson ki, a kritériumokat harmonizálja a diagnosztika kapcsán, és ugye itt térítéses diagnosztikára van szükség, hiszen egyesek Svájcba mennek, hogy a betegségüket diagnosztizáltassák, és aztán a hatékonyságot is meg kell nézni, meg a kutatást is finanszírozni. De igencsak meglepődtem azon személyek mennyiségen, akik rosszul érzik magukat, Lyme kórosak, tehát itt mindenféleképpen még ha nem is egyszerű, tisztázni kell ezt a helyzetet. Most Ríz asszony következik. Semmi gondi nos. Nos, itt valamennyien közülünk már találkoztunk 10-100 ilyen beteggel is, akik ebben a betegségben szenvednek. Tehát nagyon fontos valóban ez a téma és mindig eltoltuk a napi rendünkön, az ülés végére helyeztük. Én is, mint Michel, Franciaországban három hete voltam Luxemburgban egy magas szintű betegkonferencián, belga-luxemburgi szakértők is részt vettek, Time for Lyme nevezetű szervezet képviselői szintén. A belga, illetve az európai szervezetek egyszerűen nem értik, hogy mit is csinálunk itt, azt mondják, hogy nagyon fontos ez az itteni munkánk, úgyhogy nagyon figyelnek rá, és nagyon jó, hogy Lősz is itt van, és részt vesz a munkánkban. Noha nagyon nehéz neki utazni, és itt is látható, hogy mennyire uh, súlyos hatásai vannak e ennek a betegségnek. Hát itt egy falról van szó, az értetlenség falába ütköznek általában akár az, az orvosok is nem is értik, hogy mi történik itt, és a sziarológiai tesztek sem elég megbízhatóak, amelyek a piacon vannak. Egy millió betegről beszélünk Európában, akik a lánykorban szenvednek. Gyakran ugye megcsipte a, őket a kullancs, és nem vették ezt észre időben, és kezdetben nem voltak fájdalmaik, viszketést sem tapasztaltak, és a többi van itt egy ambiciózus szöveg, a 11-es bekezdésben azt kérik, hogy lépjünk tovább a felderítést, illetően a tagállamoktól kérik azt, hogy a klinikai vizsgálatokat terjesszék ki, hogy az orvosok diagnosztizálni tudják a Lyme kort, még akkor is, hogy a szierológiai tesztek negatívnak mutatkoznak. Csak két másik pont még röviden, amelyek fontosak a mi állásfoglalásunk szempontjából. Egyrészt a kettes és négyes pontban a kutatást, illetve a bizottság már 16 millió euróval finanszírozza a korai felismerési teszteket a baktérium felfedezésére irányulóan és új, megbízható teszteket dobott piacra. Tovább kell lépni a 9. kutatási keretprogram keretében a forrásokat illetően is, valamint az együttműködés a hálózat tekintetében is. A második fontos dolog az, hogy a lehető leg gyorsabban fel kell venni a e betegséget a fertőző betegségek listájára, ugye ez a 14-es, 15-ös pont tárgya, és ugye a betegek sokkal jobban élvezhetik a megfelelően szirás, stabil egészségügyi szolgáltatások előnyeit. Ugye itt Számos orvos akadémián láthatjuk, hogy a Lyme-kor tagadása sok súlyos helyzetért felelős, és fontos, hogy az Európai Parlament a betegek mellett álljon és küzdjön. Köszönöm, Riz asszony. Most Dornánó asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Társ jelentéstevőként vagy szerzőként szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Bizottság szerepe arra korlátozódik, hogy iránymutatásokat ad ki a legjobb gyakorlatokra támaszkodva az EU-n belül, illetve az orvosok, az általános orvosok képzését szorgalmazva. Itt a cél az, hogy a jó diagnosztikát megkönnyítjük, megkönnyítsük, valamint a lánykor felfedezését. Ugyanezen iránymutatásokat lehet közé tenni, hogy a megbízhatóság javuljon a szierológiai tesztek esetében, illetve a nem hagyományos kezelés módok javítása esetében van még javítási lehetőség, már ami a jelenség kiterjedésének értékelését illeti. Egyes betegek orvosról orvosra vándorolnak itt, egyes betegek más országokba is utaztak, hogy diagnosztizálni lehessen a betegségüket. Az Európai Bizottság szerepe abban áll, hogy a lehető legtöbb információt gyűjtse be a felderítési azonosítás, illetve kezelési módszerekről a tagállamokban. Ugyanakkor nem szabad beavatkozni a tagállamok szerep Pébe. A bizottság a figyelemfelhívó kampányokat ösztönözheti, a Lime kórnak kitett, vagy veszélyeztetett polgárok esetében a kullancscsípésre fel, hívva a figyelmet, és arra, hogy milyen nagy távolság lehet a kullancsípés és a tünetek megjelenése között. A bizottságnak átláthatóan be kell számolni a tagállamnak, a tagállamoknak a tudományos kutatások elemzéséről, hiszen itt több millió eurót fordítottak a kutatásba ezen betegség kapcsán, és ki kell dolgozni egy oltóanyagot a Lyme-kor ellen. Jogunk van tudni, hogy ezt a forrást jól használták-e fel. Talán még ezek azok az irányok, amelyeket a módosítóimba befoglalnék. Elnök, köszönöm, most Godin asszony következik. Köszönöm, elnök asszony, örülök, hogy a bizottságunk végre beszél erről a témáról. A Lime-kor az epidemo ideológiai területen volt politikai kezdeményezések tárgya. Nagyon jó, hogy itt most közösen gondolkodunk erről, hogy segítsünk a szorult helyzetben lévő betegeknek. A kulancsok terjedése, a kulancsípések szaporodása közvetlenül felelős a betegség terjedéséért Európában. Itt egy millió regisztrált esetről beszélünk. Ehhez hozzájön az, hogy hiányoznak a források, nincs fellépés a közhatóságok részéről, ugyanakkor látjuk, hogy szaporodnak a fertőzéses esetek. Itt fel kell hinni az érintettek figyelmét felelősségükre. Itt a madarak szerepe is fontos, amelyek a rovarok, kullancsokat fogyaszthatnak. Itt a növényvédőszer szerek a madarak táplálékának csökkenéséhez vezettek, és a kullancsok egyre rezisztensebbek a vegyszerekkel szemben. Most olyan területeken is felmerültek, mint a város és város közeli területek, ahol korábban nem voltak kullancsok. És itt nincs megfelelő orvosi ellátás sem ezeken a területeken. Az betegség azonosítására vonatkozó protokollok hatékonyak hogy legyenek, és az ellátáshoz való hozzáférés is nagyon fontos. Itt a szociális igazságosság elvei nem kerülnek érvényesítésre, a gazdálkodók esetében egyfajta szakmai betegségként, szakmai ártalomként kellene ezt a betegséget elismerni, de gyakran a betegek orvosról orvosra vándorolnak, nem kapnak pontos információt, és nagyon kevés a forrás a betegség kivédésére. Nos, mindezen okok miatt nyújtjuk be ezt a kérdést az Európai Bizottsághoz, türelmetlenül várjuk a választ. Nagyon sok beteg keresett meg egyébként a választók körzetemből is ezekkel a kérdésekkel. Na, köszönöm, ha valaki még hozzá óhajt szólni, nem? Um, then, um, now I invite the commission. Akkor most kérem a bizottságot. Molnár asszony kapja meg a szót. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy ez a szakbizottság ebben, ez, ez iránt a fontos téma iránt érdeklődést mutat. Köszönöm a kérdést. A Lime Core valóban az egyik legterjedőbb prevalens fertőző betegség Európában. Az epidemiológia nem világos, több tényező, diagnózis, a, a tünetek bizonytalansága, a diagnózis módszerek különbsége megnehezíti a helyzetet. A betegség eddig nem bejelentendő betegség volt csak néhány országban, EU-s országban. Most egy aktualizációt szeretnék megosztani önökkel. A bizottság végrehajtási jogi aktusa súlyos, az egészséget érintő súlyos, határon átnyúló <clears throat> kockázatokról szól ez, és az epidemiológiai felülvizsgálat által lefedendő betegségek szerepelnek ebben. A határozatban szerepelnek a bejelentendő betegségek, amelyek nemrégiben merültek fel, vagy újra felmerültek, ez a Lyme és a Lyme-korra, és a neoborreliózisra vonatkozik, és az európai ellenőrzési rendszert, amelyet az Európai Betegség Ellenőrzési és Megelőzési Központ koordinál, ezt használjuk, tehát a bejelentésre. A a standard EU eset definíciót kell használni a bejelentéshez, bejelentésre, és ez lehetővé teszi az adatok összehasonlítását és a járványhelyzet tisztázását ez a új tudományos információ váltotta ki ezt az aktualizációt, és az Európai Betegség Megelőzés és Ellenőrzési Központ által kiadott közlemény. A tudatosság eh, erősítése, kampányolás eh, szempontjából nagyon fontos eh, az információ rendelkezésre bocsátása, a tájékoztatás megerősítése, a kommunikációs eszköztár, a kulcsfontosságú üzenetek eljuttatása, különböző brosúrák, pószterek formájában, és azon is dolgozunk, hogy a diagnózis módszereket felülvizsgáljuk, és a rendelkezésre álló információkat megtalálhatják a tervezetben, és a kutatási területet hadd említsem meg, számos projekt foglalkozik a Lyme-korral, a bizottság mind az alapkutatást, mind az új diagnosztika ki, kezelés és oltás kifejlesztését támogatja az európai kutatás és innovációs alap, finanszírozási program az FP7 keretében finanszírozza ezt, illetve a Horizon 2020 is. Számos projektet már megemlítettek, és további kérdésekre eh, szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Akkor ezzel lezárjuk ezt a vitát. Hadd emlékeztessek mindenkit, hogy a módosítás benyújtásának a határideje június 26-11 óra, és valószínűleg szeptemberben szavazunk az MV-ben. Köszönöm szépen. Akkor ezzel lezárhatjuk a mai ülést. Köszönöm a részvételt. Jó étvágyat!